hatos szabály harmadik bekezdése szerint az eljárási szabályzatunkban ezt a jogi szakbizottságnak fogom továbbítani. Hogyha e, kifogás nem érkezik ezekkel a bejelentésekkel kapcsolatban, ezeket elfogadottnak fogom tekinteni. Az SND frakció nevében pedig Szofoklész Szofokleusz úr külügyi, illetve biztonságügyi bizottságba való kinevezését is bejelentem. Szavazás. Tizenegy évvel ezelőtt iszlám terroristák merényletet követtek el. Az amerikai kollégánk nevében azt kérem, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk az áldozatokra. Köszönöm szépen. A napirendünkön ez nem szerepel, de szerintem is helyes lenne, hogyha a szeptember 11-i áldozatok emlékére egy perces felállással emlékeznénk.